a, a, áttérünk a szóbeli kérdésekre. A szexuális és munkaerő kizsákmányolás céljából folytatott nő és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban. A szóbeli kérdés szerzőjeként Koradza Bild kapja meg a szót először is. Köszönöm szépen, elnök úr! Most is, amint itt beszélünk, több tízezer nő és gyermek esik szexuális visszaélés és kizsákmányolás áldozatává Európában is. Ezzel az erőfeszítéssel a politikai csoportokat átfogó erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a kialakuló tragédiának véget vessünk. Sürget, egységesen kiállunk azért, hogy a tagállamok többet jobban gyorsabban tegyenek az embercsempészet leállítására. Egy szicíliai látogatóközpontban azt mondták az orvosok, hogy nézzek csak körül, egyetlen egy nő vagy lány sincsen, akit ne erőszakoltak volna meg Európa felé az úton. Történeteik borzasztóak, de a testükről leolvashatók. Elnök úr, eljött az ideje annak, hogy végre teljes mértékben minden tagállam átültesse a csempészet elleni irányelvet. Az embercsempészés óriási nyereséget hozó alacsony költségű üzletág lányok és nők kárára. Mindent meg kell tennünk, hogy megvédjük az áldozatokat, és erősítsük a rendőrségi és igazságügyi együttműködést Európollal, Eurojusttal, harmadik országokkal, hogy biztosítható legyen az, hogy igazságszolgáltatás elé kerüljenek az embercsempészek, hogy megvédjük a nőket prostitúcióktól, az online visszabántalmazástól és a, hogy, besz, hogy el, lefoglalják a bűnszervezetek ilyen forrásból származó pénzeiket. Biztoságba kell a nőket helyezni, pszichológiai segítséget adni, és produktív egészségügyi szolgáltatásokat számukra nyújtani. Embercsempészet elleni koordinátorként is biztos vagyok abban, hogy az emberi jogi kérdések kimondottan fontosak, a Líbiában történtek, elfogadhatatlanok ez az új rabszolgaság. Az ENSZ-nek, az Európai Uniónak meg kell állapodnia mielőbb Líbiával, figyelembe kell venni ebben a megállapodásban a gender dimenziót. A, med- a földközi tengertől az északi tengerig nem szabad, hogy csempészek el ö, bújhassanak. Elnök úr, engedje meg, legyen szíves azt, hogy befejezzem, hiszen én vagyok ennek az, a dokumentumnak az előadója. Üdvözöljük a bizottság kötelezettségvállalását, de új embercsempészés elleni stratégiát követelünk az EPP-vel együtt, és a társ előadókkal továbbra is zéró toleranciát követelünk az embercsempészettel szemben. A néppárt már 2011-ben akarta az irányelvben, már 2016-ban végrehajtási jelentést írtunk, nem adjuk fel. Eljött az ideje, hogy a tagállamok végre lépjenek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, de emlékeztetek arra, hogy a két perc az előadókra is vonatkozik. Most Garcia Perez asszony kap kettő percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 21. század modern Európájában vagyunk, de még mindig vannak szex, rabszolgák, még mindig vannak olyan nők, akiknek kizsákmányolás jut osztályrészül. Európában 500 ezer nő, lány van, akik eh, ideérkeznek embercsempészek segítségével és a nőknek pedig eh, az a sorsuk, hogy prostitúcióra kényszerítik őket. A lányokat, nőket azzal kényszerítik a prostitúcióra, hogy megölik a családjukat. Éppen ezért le kell adniuk a keresetüket. Bordéházakban dolgoznak, eladósodnak, és az adósságot pedig a maffia főnökök tartják kezükben. Még egyszer szeretném megismételni, a prostituáltak ügyfeleinek a pénze a bűnözők zsebébe kerül. Még mindig vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát igen, prostitúció, van ilyen, mindenkinek a szabad döntése, főleg a nők szabad döntése, hogy mit csinálnak az életükkel, mit csinálnak a testükkel. Európában pedig vannak előírások. Azonban ne felejtsük el, hogy ügyfelek nélkül nincsen prostitúció. A szocialista frakció júniusban Szicíliában járt, és meglátogattunk egy területet, ahol főleg román asszonyokkal találkoztunk, akik munkarejét a termőföldeken zsákmányolják ki. Hajnaltól napnyugtáig dolgoznak 3 euróért naponta. Ezeket a nőket azonban nem csak a földeken zsákmányolják ki, hanem szexuálisan is. A tagállamoknak pedig ki kell dolgozniuk egy stratégiát a nőkereskedelem ellen és a gyermekkereskedelem ellen is. A mi felelősségünk, a mi kötelességünk, hogy fellépjünk a bűnözés ellen. Nagyon szépen köszönöm. Most Gérike képviselő kap szót kettő percre. Parancsoljon. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kolléganő kollégák, borzalmas számokat látunk. Évente több mint 16 ezer áldozatot azonosítunk be, akik az emberkereskedelem áldozatai, főleg nők és lányok. Azonban eh, az igazi számok valószínűleg sokkal magasabbak. Nem rendelkezünk megfelelő számokkal az emberkereskedelem tekintetében, és soha nem lesznek igazi számok. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberkereskedelmet, az illegális szervkereskedelmet, a prostitúcióra való kényszert megszüntessük Európában lehetetlen az, hogy emberek embereket kényszerítsenek arra, hogy méltatlan körülmények között dolgozzanak. Az egész világon, Európában, Európa közepén is van kényszermunka, rabszolgamunka. Nem csak a prostitúció, hanem szállodákban, vendéglőkben, építkezéseken, a tisztító ágazatban, a beteggondozásban, a hús üzemekben mindenhol találkozhatunk a kizsákmányolással. És nem kell hazudnunk magunknak az európai prostituáltak 90%-a nem önként árulja a testét. Nagyon gyakran bűncselekmények áldozatai. Főleg olyan nők, akik idejönnek, hogy pénzt keressenek, hogy utána hazaküldjék, hogy a gyermekeik enni kapjanak. Ezekre a bűnöző energiákra reagálnunk kell. Nulla tolerancia. Igenis modellt kell kialakul, kialakítanunk. Szükség van a biztonsági erők együttműködésére az emberkereskedelem ellen. Igenis szükségünk van egy európai keresőrendszerre, hogy megtaláljuk a hiányzó gyerekeket. Együtt kell fellépnünk nulla toleranciával. Nem tűrhetjük az emberkereskedelmet. Ma kell lépnünk, nem holnap. Köszönöm szépen. Most Mlinár képviselőasszony kap szót kettő percre. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kolléganő, kollégák. A munkavállalók mobilitása egy európai óhaj. A mobilitás hiánya akadálya a belső piac tekintetében, azonban bizonyos területeken több a mobilitás, mint óhajtanánk. Nagyon intenzíven foglalkoztam olyan jelentésekkel, amelyeket olyan nők írtak, akik rabszolgaként dolgoznak Szicíliában alig fizetnek ezeknek a nőknek 12 órai tikkasztó hőségben végzett munka után. Körülbelül 7 és fél ezer nő dolgozik a szicíliai földeken, főleg Romániából, rabszolga körülmények között. És ezek hivatalos számok. A hivatalos számok igazából mindig a jéghegy csúcsát jelentik. Hogyha ezek a nők végre lepihenhetnének, akkor a kizsákmányolás másik formája vár rájuk. Szexuális zaklatás, szexuális kizsákmányolás a földbirtokos részéről, az embercsempész részéről, vagy bárki részéről. Most valljuk be önmagunknak, hogy létezik a modern rabszolgaság, nem több ezer kilométerre, hanem itt, az Európai Unióban. És nem csak Olaszországban, hanem a többi tagállamban is az áldozatok kettőharmada Európai Uniós polgár. A többségük nő. És akaratuk ellenére hurcolják át őket a határokon, akaratuk ellenére kényszerítik őket rabszolgamunkára. Védenünk kell azokat az embereket, akik eh, védelemre szorulnak. Az Európai Uniós jogszabályok mindenkit arra köteleznek, hogy megfelelő módon ellenőrizzék a feltételeket, hogy ne történhessen Európában kizsákmányolás. Társszerzőként szeretném hangsúlyozni, hogy most kell lépnünk az áldozatok érdekében. Információkra van szükségük, és konzekvens büntetést érdemelnek a kínzóik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Björk képviselőszony kap szót. Malin, tiéd a szó. Köszönöm szépen, biztos úr, Avramopoulos biztos úr, kolléganő kollégák. Mindenki tudja, hogy már nagyon régóta hangsúlyozzuk, hogy szükségünk van egy stratégiára, de a bizottság nem nyújtott be semmit. Kaptunk egy listát, intézkedésekkel üdvözöljük. Azonban egy intézkedés lista, nem stratégia. Igenis egy stratégiára van szükségünk, amely leírja a helyzetet és a jövőbe mutat. Azonban mégiscsak üdvözölném azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság javasol. Az emberkereskedelem arról szól Európában, hogy nőket, lányokat megvásárolnak az embercsempészek, és akaratuk ellenére munkára kényszerítik őket. Kihasználják az embercsempészet áldozatait. A bizottság szeretné felszólítani a tagállamokat, hogy tegyék büntethetővé a nő kereskedelem, az ember kereskedelem áldozatainak a kizsákmányolását. Hogyha tudjuk, hogy mi történik, akkor ez nem elég, hanem be is kell bizonyítani. És nagyon jó példákat kaptunk más országokból, Svédországból, Izrandról, Norvégiából, és ezekben az országokban lépnek fel a legjobban a kényszer prostitúció ellen, hiszen Svédországban például büntetendő. A ügyfeleket büntetik. És nagyon egyszerű a jogi megoldás, egyszerűen tilos nőket vásárolni. A svédországi áldozatok már kapnak valamennyi sem kétséget. Azonban egész Európára kell kialakítani egy stratégiát. Mindenképpen védenünk kell azokat a nőket, akiket kihasználnak, prostitúcióra kényszerítenek. És az intézkedési lista alapján stratégiára van szükségünk. De be kell látnunk, hogyha nem szüntetjük meg a keresletet, akkor ez a bűncselekmény mindig fenn fog maradni ezt pedig be kell fejezni. Igenis, vannak megfelelő intézkedések, bátorságra van szükség, hogy ezeket az intézkedéseket alkalmazzuk is, és akkor nem lesz prostitúcióra kényszerített áldozat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig uh, Urasztin úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberkereskedelem az Európai Unióban azt jelenti, hogy az áldozatok 76%-a nő és fele szinte kiskorú, csak 3000 eljárás indul az elkövetőkkel szemben. A legtöbb esetben szinte nincs semmiféle megfelelő statisztika sem. Az emberkereskedelem, a maffia mindig a leggyengébbek ellen lép, azokat hozzák Európába a menekült táborok sem képesek mindenkit befogadni, több tízezer gyerek, nő és kíséret nélküli kiskorú érkezett elsősorban Nigériából, és a nők is nagyon gyakran válnak szexuális kizsákmányolás áldozatává már a, a, az embercsempészeknél. Líbiából, Líbiát is elhagyták a, a, az ottani táborokban élő nők, ők is mind a maffia és az embercsempészek áldozatává válnak. A, itt az olasz partokra érkezés előtt gyakran megölik őket. Az Európai Bizottságnak kell, hogy legyen lehetősége arra, hogy a már meglévő jó eszközöket alkalmazza. Konkrétan a bizottságnak sokkal szigorúban fel kell tudni lépnie a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy az, eszk- az eszközöket használja átfogó politikára van szükség az európai intézmények részéről is, pontosan azért, hogy fel tudjanak lépni a, a túszokat fogók ellen is. Köszönöm szépen. Most pedig a jutóasszonynak adom meg a szót három percben. Presidente, grazie, signor commissario. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, a 2011-es 36-os irányelv dacára, amely a nők és lányok kereskedelme ellen jött létre, illetve az áldozatok védelmét kellene, hogy szolgálja. Nem tapasztaljuk az előrelépést ezen a területen. Sajnos éppen, hogy fokozódik a probléma. A nők és lányok válnak első helyen áldozattá. 76%-a nő az áldozatoknak, 15%-a kiskorú az áldozatoknak. Szebb életet ígérnek nekik Európában, és amint ideérnek, rémálomá változik a sorsuk. Sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek, mint a hazájukban, ahonnan elindultak. Fekete piacon dolgoztatják őket, szexuálisan kihasználják őket, bűnözői körök minden évben 3 milliárd dollárt hoz az emberkereskedelem a szervezett bűnözésnek. És ez csak a szexuális kihasználás hozadéka. Ez is összekapcsolódik a migrációs válsággal, illetve Olaszországot és Görögországot sújtja a földközi térségben elsősorban. A bizottság konkrét intézkedésekkel javítja a helyzetet, vagy pedig az áldozatok vállán hagyja ezt a terhet. Szükséges lenne hatékonyabbá tenni a határőrizetet, hogy véget vessünk ennek a problémának. A biztos urat emlékeztetném arra, hogy az Unió a szervezet bűnözés kedvező terepe, illetve a kihasználás is igen széles körül a szegényebb tagállamokból származó nők és lányok utaznak oda, ahol jobb a helyzet, kevésbé súlyos a válság, és szexuális kizsákmányolás várja őket ott. Tehát romlik a helyzet uniós szinten. Nem az egyetlen ellenségünk a szervezett bűnözés, a kiterjedt szegénység számos tagállamban szintén félelmetes ellenségünk. A szervezett bűnözés a határközeli térségeket sápolja meg, de a néma szegénység is nagyon komoly probléma. A bizottság konkrét intézkedéseket kell, hogy hozzon nulla toleranciával kell kezelnünk az emberkereskedelmet, ahogyan hallhattuk az imént. Ez is a rabszolgaság egy modern formája, és az alapjogi karta ellen hat. Köszönöm. Elnök, most pedig Ávrámopulasz biztos úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem minden politikai család részéről a kollégáknak az elvégzett munkát, illetve a mai vita kezdeményezését rendkívül aktuális ez a vita. És ahogy valamennyien tisztában vagyunk vele, egy rendkívül kényes, érzékeny témakörről van szó. Az európai polgárok szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Köszönöm a tisztelt háznak, hogy folyamatos érdeklődést tanúsított, és folyamatos támogatást biztosított. Ezzel az üldözendő eh, jelenséggel kapcsolatban. Szerintem az ülésteremben valamennyien egyetértünk abban, hogy az emberkereskedelem terén a konkrét lépések számítanak, és az eredmények. A szavak és a szándékok pedig sokkal kevésbé. A mai rabszolgapiacok Líbiában és másutt, ahol embereket adnak, vesznek, olcsó árucikként ez a jelenség nem fog megszűnni, hogyha most haladéktalanul nem teszünk lépéseket. Ezek a beteges elmélyű bűnözői körök, akik kihasználják a kisfiúk, kislányok helyzetét, és a sérülékeny helyzetben lévő nőket és a férfiakat. Csillagászati profitot realizálnak, hogyha ennek nem vetünk most azonnal véget. a kínzás okozta fájdalom, és az el nem múló károsodás az áldozatok életére kiható mértékben nem ér véget, hogyha nem lépünk már most. Sajnos, ahogy önök is tudják, nem új a jelenség, és nem is csak az instabil országokra jellemző. Az emberkereskedelem itt Európán belül is folyik. ahogyan nagyon helyesen felhívták a kérdésben a figyelmünket erre, a nemek egyensúlyát kedvezőtlenül érinti ezt. A, ez a jelenség a valós ö, mértékét nem is mutatják az elérhető statisztikák. Ezek a kétségbeesett emberek általában szexuális kihasználás, illetve kényszermunka áldozatai lesznek. Arra van szükség most, hogy a konkrét jellemzőkre összpontosítva lépjünk fel ez ellen a bűncselekmény ellen, és megfelelő eszközöket alkalmazzunk erre a cégre. Őszintén szólva, az ember kereskedelem elleni tényleges küzdelem nem itt az európai intézményekben történhet meg, hanem csak a terepen. És a tagállami hatóságoknak kell ellátniuk a feladataikat, mégpedig közös együttműködésben. Nyilvánvaló módon az Európai Bizottság folyamatosan támogatja etéren az erőfeszítéseket, és a közös munkának a szép példáját mutatja az Európa által szolgáltatott információ 2016-tól 2017 év elejéig 2476 új ember kereskedelmi ügyben kapott az Európa feljelentést és 10.664 potenciális áldozatot azonosítottak be, akiknek a többsége uniós állampolgár. 10.449 ügyben adtak jelzést a hatóságoknak, itt is a többség uniós állampolgár, ami a, az ambíciózus előrelépés lehetőségét mutatja, az uniónak sikerült stabil jogi, illetve szakpolitikai keretet kialakítani, ami a globális küzdelem fontos szereplőjévé emelte az uniót. Most itt az idő, hogy végrehajtsuk, és hatóságilag biztosítsuk a rendelkezések érvényét, és fokozzuk a célzott intézkedések hatékonyságát, eredményességét. És személyes elkötelezettségem, célom, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el operatív szinten, lehetőségek szerint, és a terepen sikerüljön javítanunk a helyzetet. A múlt év decemberében, ahogy emlékezhetnek, és rá konkrét intézkedés sort terjesztettem elő, és ismertettem hogy a bűnözői körök magatartását meg tudjuk akadályozni, meg tudjuk előzni az áldozatok védelmében, és külső és belső közös erőfeszítések eredményeképpen számoljuk fel ezt a jelenséget bővítve a tudásbázisunkat, illetve a pénzügyi támogatást is célzottan eh, kezelve a tisztelt háznak és a tanácsnak 2018 év végéig beszámolunk a frissebb eredményekről. Az uniós szintű statisztikai adatok pedig a következő előrehaladási jelentésben 2018-ban válnak majd elérhetővé. A nők és a gyermekek helyzete különböző kizsákmányolási formák áldozataiként. És ennek keretében vizsgáljuk azt is, hogy az emberkereskedelem elleni uniós irányelvet hogyan hajtják végre a tagállamok, illetve a szegési eljárásoktól sem fogunk tartózkodni szükség esetén. A második jelentés hamarosan megjelenik majd. A munkadói szankciókról szóló irányelv végrehajtásáról. A női-férfi egyenjogúság a frissebb intézkedéseinkben fontos szerepet kap, és a globális egyenlőség európai ügynökségére támaszkodva ellenőrizzük, hogy hogyan hagyják végre a rendelkezéseket, illetve a nők egyenlőségét is ellenőrizzük, illetve biztosítjuk. Ami a nemek közötti dimenziót illeti, 2016-ban átfogó értékelést készítettünk, és ebből kiderült, hogy csak nem 20% a finanszírozott projekteknek e, nemre lebontva specifikus 2015-ig, és a az adatok alapján az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a nemek esélyegyenlőségét érvényesíteni fogja. A belső biztonsági alap, illetve a menekültügyi és integrációs alap prioritást jelent a nemek esélyegyenlősége terén. És végül a következő előrehaladási jelentés uniós szinten értékeli majd az elért eredményeket, illetve a felderítés hatékonyságát a tagállamok információira támaszkodva a 2015 és 17 közötti időszak vonatkozásában. Köszönöm szépen a figyelmet, és ami még fontosabb, köszönöm a, a támogatásukat. Ugyanazon az oldalon állunk, együtt küzdünk ez ellen, az elítélendő jelenség ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók felszólalói következnek a néppárt nevében Matéra asszony másfél percre. Köszönöm szépen. Paradoxonnak tartom, hogy 2018-ban még mindig rabszolgaságról beszélünk. De, hogyha az emberkereskedelem által érintett nőkről, lányokról beszélünk, akkor nem lehet máshogy nevezni ezt a kizsákmányolást, mint rabszolgaságnak. A rabszolgaként tartott nők egy negyede kiskorú. A becslések alapján kb. 18 millió embert kényszerítenek a világon rabszolgamunkára. A mi európai civilizációnkban pedig az a helyzet, hogy az áldozatok, a kizsákmányolás áldozatai 78%-a nő. Elítéljük az emberkereskedelmet, intézkedéseket akarunk, hogy az áldozatokat védjük. Azonban, hogyha nem lenne igény, ha nem lenne kereslet, akkor nem lenne prostitúció sem meg kellene nézni, hogy melyik oldalon helyezzük el a büntető intézkedéseket. Igazából nem a prostituáltakat kell üldözni, hanem a kuncsaftjaikat. Az európai rendvédelmi szerveknek és az Európolnak szorosan együtt kell működnie, hogy befejezhessük végre a rabszolgamunkát, és a szex rabszolgaságot is. Európának meg kell mutatnia, hogy jó példát tud mutatni az emberi jogok alkalmazásában. Köszönöm szépen, kolléga nő, most pedig eh, az SND nevében eh, Aréna képviselőasszony kap másfél percre szó. Grazie, Presidente. Merci, merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A 2016-os értékelés a bizottság eh, elkészítette a helyzet elemzését, és ez felhívja a figyelmet a szexuális, illetve a kényszermunka áldozatainak a helyzetére, a nőkre és a gyermek áldozatoknak a helyzetére, és ez felháborító modern rabszolgaság. Nem csak Szicíliában történik mindez. A romániai nők és leányok nem egyedül áldozatai ennek. Nigériai nők például Brüsszelben szintén érintettek. Szexuális kizsákmányolás áldozatai, de nem csak, hanem különböző munkadók is visszaélnek velük, extra profitot hajszolnak a lehető legrövidebb idő alatt, és ekközben kihasználják a munkavállalókat. Az emberkereskedelem elleni harcra az európai vállalkozásokat is buzdítani kell, hogyha paradicsom szedés vagy a krumpli ásás mezőgazdasági munkát kíván, hogy a szupermarketben olcsóbban lehessen megvásárolni ezeket a termékeket, akkor gátlástalanul visszaélnek a munkavállalókkal. Az Európai Bizottság felelőssége, hogy ennek véget vessen. Van erre irányelv, a tagállamok ezt nem tartják be. És tagállami felelősség is, valamint a munkaügyi felügyelőségeknek a feladata, és nagyon fontos, hogy például a munkavállalókat ellenőrizzék, a munkavédelmi körülményeket biztosítsák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégának adom meg a egy percre a szót a GUE nevében szólal fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan jelenségről beszélünk, amely amelyben a szexizmus és a rasszizmus összekeveredik. Az emberkereskedelm áldozatainak 66%-a nő. Albánia, Kína, Marokkó, Nigéria a fő származási országok, ahol a szexuális kizsákmányolás tapasztalható. A legtöbb áldozata az emberkereskedelemnek, szexuális kizsákmányolás áldozata is lesz, a rabszolgaság áldozata, a nőkkel szembeni erőszak, a szexizmus, a fehér férfiak részéről is, akik emberi jogokat sértenek. Mindez arra indít minket, hogy határok nélkül lépjünk fel a rasszizmus, szexizmus ellen. Különösen köszönöm Matéra asszonynak azt, hogy Simon Vélt és nem uh, Silvio Berlusconit említette a szexuális kizsákmányolásnál. Köszönöm szépen, most Reintke asszony a zöldek nevében másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr. A nők és a lányok nem áldozatok, a nők és a lányok áldozatokká kényszerülnek, hiszen a nők és a lányok erősek, ellenállók, és túl gyakran zsákmányolják ki őket. Túl gyakran zsákmányolja ki őket egy olyan rendszer, amelyben kevesek eh, profitot szereznek és sokan szenvednek ez nem a nők gyengesége az, hogy kizsákmányolják őket, hanem a mi gyengeségünk jele. Hiszen mi hagyjuk, hogy ez megtörténjen, hogy hagyjuk, hogy olyan sok nő és lány ne, épp, ne élhessen az Európai Unión belül ö, szabadságban és a felelősség egyikről a másikra száll, és ha a tagállamok túl gyengék ahhoz, hogy egy már hatályban lépő irányelvet meg végrehajtsanak, akkor a bizottságnak kell erősnek lenni, mert több határon átnyúló Együttműködésre van szükség a rendőrségben, az elkövetők ellen eljárást kell indítani, jobb képzést kell biztosítani a rendőröknek, igazságügyi szakembereknek, meg gyakran nem tudják, hogy embercsempészet esetében hogyan járjanak el, és az áldozatok számára pedig megfelelő védelmet kell biztosítani, mert túl gyakran maradnak magukra. A 21. században legyen végre ez az irányelv hatályban, és tegyünk valamit azért, hogy ez a a perveltárt rendszer megváltozzon. Köszönöm szépen. Most pedig eh, megadom a szót Dornanó asszonynak az EFD nevében. Három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ahogy a bizottság említette, 15 ezer emberkereskedelem áldozatát regisztráltak, és uniós polgárokról, illetve Európán kívüliekről is van szó. Idézem a dokumentumot, a legsérülékenyebbeket, legkiszolgáltatottabbakat, a nőket és a gyermekeket célozza ez a bűnelkövetési forma, és gyakran érinti a menedékkérőket is. A bizottság amennyiben úgy ítéli, hogy az emberkereskedelme elleni irányelvet nem kellő hatékonysággal hajtották végre, eljárást indíthat. Az Európai Unió a bevándorlási politika felelőtlensége ö, folytán lehetővé tette, hogy a munkaügyi és szexuális kizsákmányolás áldozatául essen meg annyi nő és gyermek. Köszönöm szépen. Troscsinszki asszonyt kérem a következő hozzászólásra az ELNF részéről egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Az emberkereskedelem, illetve a kényszermunka minden országban valóság, sőt világszerte az, és ugyanannyira káros jelenség, mint a kábítószerkereskedelem vagy a termékek hamisítása. A hőségben és a hidegben dolgoztatják mafiózók, a nőket és a gyermekeket. És nem csak az unió szintjén, hanem az UNICEF jelzései alapján szélesebb léptékben kell intézkedni. Nigériaiak például nagy számban esnek áldozatul. Különböző irányelveket kell végrehajtaniuk a tagállamoknak, és az Európai Bizottság feladata ezt ellenőrizni a Schengeni térség az emberkereskedelem központjává vált, e, és nem tudjuk utolérni a maffia szervezeteket. Az emberkereskedők gátlástalanul kihasználják a bevándorolni kívánókat, és kényszermunkára vagy szexuális szolgáltatásokra kényszerítik őket. És sürgetem a bizottságot, hogy tegyen lépéseket. Elnök, köszönöm képviselő asszony, most pedig Doc asszonynak adom meg a szót függetlenként egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberkereskedem kortól, nemtől és állampolgárságtól függetlenül sújtja az embereket és az Egyesült Királyság, valamint az Unió egészét érinti. Több mint 70%-a a becsült áldozatok számának nő ez világméretekben érvényes. És a bűnügyi statisztikák szerint az Egyesült Királyságban több tízezer áldozat érintett. Korábban 10 és 13 ezer közé tették ezt a számot, és már akkor is azt gondoltam, hogy ez a jég, jéghegynek a csúcsa. 2015-ben Észak-Írországban az ezzel kapcsolatos jogszabály előkészítette az Egyesült Királyság szélesebb körű fellépését és az emberkereskedelem áldozatainak a segítését. Igyekszünk kárpótolni az áldozatokat, illetve a gyámjukon keresztül támogatást nyújtani a kiskorú áldozatoknak. A jogszabályok nem tudnak mindent elérni. Itt a normális élet lehetőségét kell biztosítanunk a kizsákmányoltaknak. Az oktatás is szint az egyetlen módszer, amelyel a borzasztó bűncselekmény következményei enyhíthetők. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Sojdrová képviselő asszony kap szót másfél percre. Mihály a tiéd a szó. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, Tisztelt kolléganő kollégák, nagyon szomorú, amit itt hallok. Hiszen az emberkereskedelem áldozatainak a száma nem csökkent, hanem növekedett. Kettő milliós számról hallunk. Ez pedig egy borzasztó statisztika. A legtöbben gyerekek és nők. És tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol kizsákmányolják az embercsempészet áldozatait. Albánia, Kína, Marokkó, Nigéria és Vietnám a nők származási országa. Ezt az emberkereskedelmet nem szabad tolerálnunk. Nagyon fontos az, hogy hatékony megoldásokat keressünk és találjunk. A cseh köztársaság célország és tranzitország is nem vagyunk származási ország. Segítségét nyújtunk az áldozatoknak, különleges programjaink vannak, és nagyon jó az együttműködésünk az NGO-kkal is. Főleg az NGO-k nagyon fontos partnereink az emberkereskedelem elleni harcban. Ezt más EU-s országnak is ajánlom. Tehát, hogy szorosabban működjenek együtt az NGO-kkal. Szükséges lenne nemzetközi szinten is szorosabban együttműködni, hogy konkretizálhassuk az ágazatokat és a régiókat. Köszönöm szépen. Most Martin úr kap szót másfél percre. Eduard? Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az értékeinknek van-e áruk? Beárazhatók-e? Azt gondolom, hogy meghatározhatatlan az érték, illetve az ár. A Szicíliában végzett munkát sem tudjuk beárazni. A termékek, legyen szó mondjuk a koktélparadicsomokról, megengedhetetlen, hogy a vállalhatatlan körülmények között dolgozó romániaiak nigériaiak és más kényszermunka áldozatok lehetetlen munkát végezzenek. És hogyha nem orvosoljuk a helyzetüket, akkor sosem lehetünk szabadok a jövőben sem. Úgyhogy szeretném, hogyha segítenénk ezeken az áldozatokon. A szexuális, illetve szociális kizsákmányolásnak vessünk véget. 2016-tól kezdve hogyan alakult a bizottság stratégiája ezen a téren. Eredményekre van szükség, mégpedig sürgősen, hangsúlyozom a sürgősséget, szankcionálni kell a rendelkezéseknek érvényt nem szerző tagállamokat, és ez ellen a probléma ellen hatékonyabban kell küzdeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Kuneva kollégának adom meg másfél percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, embertelen munkafeltételek vannak öm, Olaszországban, a, az üvegházakban, a hollandiai gombatermesztő növegek, eh, ter, eh, területeken, Csehországban. Néhány évvel ezelőtt például a görögországi aratásokon is. Az emberkereskedelem, a munkavállalók kizsákmányolása Európában nem olyasmi, amire büszkék lehetünk. Nem pusztán a szexiparról van szó, a mezőgazdaság, építőipar, turizmus, sőt a gondozási ágazat is így kap munkaerőt, Európa nem lehet büszke egyáltalán erre a fejleményre, és mindarra, ami a, a modern jelenlegi rabszolgakereskedelemhez kapcsolódik. Vajon ellenőrzi a bizottság az emberkereskedelem elleni irányelvek végrehajtását? Ellenőrzi, hogy a munkavállalók a érdekeire vonatkozóakat átültetik-e, vagy csak a pénzügyi előírásokra figyel? Ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, ahhoz intelligens ellenőrzés lenne szükség a munkajog terén is. Ahogy a jelentésemben a a háztartási alkalmazottakra vonatkozó jelentésemben is már kimondtuk. Átlátható előírásokra van szükség annak érdekében, hogy migránsokkal is lehessen foglalkozni, és biztosítani kell azt is, hogy a 21. századnak megfelelően végre a munkajogot is alakítsuk, csak így tudunk a félelemmel szemben fellépni. Most pedig Parker, asszony kapja meg két percre a szót. Margó? Köszönöm szépen, elnök úr. A nők és gyermekek szexuális és munkacélú kizsákmányolása és csempészése sok évre tekint vissza 2000 négy óta vannak pontos statisztikák, és a lépték borzasztó. Ez pedig csak a jelentett esetekre vonatkozhat, és a jelentési rendszerekben azért vannak következetlenségek. A, a gyermek nélküli a szülő nélküli gyermekek a mai rabszolgaság valósága. A szexuális kizsákmányolás, gyermekkereskedelem, amely egyszerűen kihasználja azt, hogy sok gyermek sérülékeny. A bűnszervezetek kihasználják az EU külső határait, és a nők és gyermekeket hatalmas összegekért csempészik, exportálják. A férfiak is részt vesznek ebben a bűnözési játékban. Minden egyes áldozat könnyen felcserélhető egy újra. Az egyetlen dolog, ami nekik számít, az a nyereségesség. A bizottságnak fel kell végre eh, fognia, hogy több millió ember ettől. Az Európai Unió megtiltja az EU állampolgárok bűnügyi múltjának ellenőrzését, ezért eszkalálódik a probléma. A migráns gyerekek nyomkövetés nélkül eltűnhetnek. Ez nem egyszerű, minden perc kár, minden perc veszteséget jelent, ha nem tudjuk megoldani a helyzetet, akkor nincs reménye az áldozatoknak sem. Köszönöm. Köszönöm én, és most pedig Jéd kollégának adom meg két percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2016 óta az Európai Uniónak semmilyen stratégiája nincs az emberkereskedelemmel kapcsolatban annak ellenére, hogy Avramopulos biztos már többször megígérte, hogy lesz ilyen stratégia. De ehelyett december 5-én a biztos egy úgynevezett közleményt állított össze. Ez egy olyan dokumentum, amely hát igazából nagyon nagy különbséget nem jelent. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, és dühös vagyok, hogy a biztos ezt az utat választotta. Az emberkereskedelemmel már több mint egy évtizede foglalkozom itt az Európai Parlamentben, és állandóan ellenállásba ütköztem. Hiszen szégyen teljes, hogy nagyon sokan egyszerűen nem értik, hogy mit jelent az emberkereskedelem. Az emberkereskedelem egy határokon átnyúló bűnözési forma, éppen ezért határokon átnyúló megoldásra van szükség. Igenis, jelzéseket kell küldenünk a tagállamok felé, hogy az Európai Unió prioritás lát az emberkereskedelem elleni harcban. Nagyon fontos jelzés értéke lenne, hogyha az Európai Unió itt keményen lépne. Ennek ellenére az emberkereskedelem növekszik az Európai Unióban. Az emberkereskedelmet határtalan szenvedés követi. Igen is az egész Európai Unió területén fel kell lépnünk a kereslet ellen, és igenis a pénzek nyomon követése, és nagyon fontos feladat lenne, határokon átnyúló rendőri együttműködést jelentene. Ezen kívül növelnünk kell az áldozatoknak nyújtott segítséget is. Igenis az Európai Unióban vannak olyanok, akik kiismerik magukat az emberkereskedelemben, és kiismerik magukat az emberkereskedelem elleni harcban is. Meddig engedjük meg az emberkereskedelmet az Európai Unióban? Mikor fog Avramopoulos biztos végre bemutatni egy stratégiát? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Megadom a szót Pineta eh, López kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy az emberkereskedelem több pénzt hoz, mint a eh, kábítószerkereskedelem, adóparadicsomok, pénzmosás és származik mindebből a nők kereskedelme kényszermunkát, háztartási munkát, kényszer munkát a háztartásokban, prostitúciót, szexuális kizsákmányolást is jelent. A prostitúció társadalmi jelenség a túszként tartja fogva a nőket a, sokan mondják, hogy önkéntes prostitúció van a nők szempontjából, ez szabad választás. Lehet, hogy van ilyen helyzet, de mégis a nők méltósága nagyon fontos, a legszegényebb társadalmi szintekből érkező nőket igenis így kizsákmányolják. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne a prostitúciót is szabályozni. A, nő, a nők elleni erőszakot nem szabad eh, legitimálni, sőt fel kell lépni ellene. Köszönöm szépen, most pedig eh, Pánceri úr kapja meg eh, más per, másfél percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott már, hogy nem is kell tulajdonképpen nagyon utána járni, hogy megtaláljuk a nap mint nap új történetét a szexuális kizsákmányolásnak. Az áldozatok a legtöbb esetben nők, lányok, olyanok, akik eh, a szexuális kizsákmányolás csapdájába esnek, nagyon sokszor úgy eh, alakul, hogy eh, a, a munkaügyi helyzeten keresztül indul el a kizsákmányolás, rossz munkaügyi helyzet, rossz fizetés alapján nagyon sok lány például a hazámban is embertelen körülmények között mezőgazdaságban dolgozik. Az is előfordulhat, hogy az igen nehéz munka, halál esetet okoz. Paula Dementi 2015-ben például 49 éves korában halt meg a végkimerültség miatt két, ór, két eurós órabér mellett. Olyan közvetítői rendszerek vannak, amelyek rendkívül bonyolultak és összefüggnek a szervezet bűnözéssel. A bizottságnak be kell avatkoznia, szankciókat kell a vállalatokkal szemben is eh, kiróni, akik együttműködnek. A politika vezetett oda, hogy ezek a fiatalok nem tudnak vállalatot eh, vállalatnak dolgozni. Igazi szociálpolitikára van szükség. A gazdasági és társadalmi függetlenséget kell tudni biztosítani. Jogokat a társadalompolitikán keresztül is. A végre tenni kell, lépni. Köszönöm szépen, most pedig eh, Valéna asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó estét kívánok! Biztos úr, sajnos Európában a napi valóság a munkaügyi jogszabályok megsértése. Ez egy igen kiterjedt probléma. És a munkavállalók kizsákmányolásához vezet. Munkaszerződésre van szükség de azt látjuk, hogy még a tartózkodási engedély sem vet véget a kizsákmányolásnak, és női arca van a kizsákmányolásnak. A nők és a lányok sokkal sűrűbben esnek abúzus áldozatául. 76% az áldozatoknak nő, 15%-a e, kiskorú. Nem csak szándéknyilatkozatokra, hanem tettekre van szükség, koordinált fellépésre, horizontális esélyegyenlőség intézkedésekre. A szociális párbeszédet kell előre mozdítani például, hogy a munkatörvénykönyve érvényesüljön. Elnök, köszönöm. Ward képviselőasszony kapja meg a szót. Julie, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberkereskedelem növekvő mértéke rendkívül aggasztó, különösen a feministák szempontjából sokkal valószínűbb, hogy nők essenek áldozatául ennek a bűncselekménynek, különösen a szexuális visszaéléseknek. És ez teljes mértékben ellentmond az értékrendünknek, legyen szó a, az Európai Uniós és a tagállami jogról, a, a nőket, az áldozatokat meg kell védenünk. Aztán felhívnám a figyelmet, hogy a e, trans e, neműek szexuális kizsákmányolása és az emberkereskedelem egy együtt jelentkező probléma, ezt is célzottan kell kezelni. Oda kell rá figyelnünk. Kíváncsian várom, hogy az Európai Bizottság milyen konkrét lépéseket tett az emberkereskedelem felszámolása érdekében, hiszen szégyenletes azt látni, hogy a kormányaink nem veszik komolyan az emberkereskedelmet, illetve a migránsokat igyekeznek megakadályozni abban, hogy Európába jussanak, de a, a nők, illetve a transzneműek elleni visszaélések ellen semmit sem tesznek. Köszönöm szépen. Boyle képviselőasszony kapja meg egy percre a szót Lynn. Köszönöm szépen. 2018-at írunk, és itt az Unióban a munkaügyi és a szexuális kizsákmányolás elsősorban a nőket, illetve a gyermekeket sújtja. Akkor, amikor a szexuális kizsákmányolása a nőknek a fellépésünk tárgyát képezi, nem feledhetjük el, hogy milyen helyzetben vannak a kiszolgáltatottak, és a munkaügyi visszaélések is növekedőben vannak. Tehát mindenképpen lépnie kell az Európai Uniónak, és véget kell, hogy vessen ennek a kegyetlen bűncselekmény sorozatnak. Rá kell mutatni azokra a cégekre is, amelyek visszaélnek a munkavállalóikkal. Az emberkereskedelem áldozatait ők is igénybe e, veszik. A különböző irányelvek, többek között az idény munkáról szóló irányelvnek a rendelkezéseit is érvényesíteni kell, hogy végre véget érjen a horror és a modern rabszolgaság. Very much. Köszönöm. Most pedig a Catch the Eye spontán felszólalások következnek. Öten kértek szót. Zaborska per un minuto, prego. azt asszonynak adom egy percre a szót. Pán predseda. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr, hasonló vitán vettem részt 13 éve ebben a parlamentben. Kollégák, semmi nem változott. Az emberkereskedelem ellen mindig is harcolni akartunk. Például öt európai ország, hazám Csehország, Bulgária, Magyarország is együttműködött az úgynevezett új tagállamok. Az emberkereskedelem ott jelentkezik, ahol szélsőséges szegénység van. Azonban az Európai Unión belül óriási különbségek vannak, és régiók között is óriási különbségek vannak. Hogyha ma az egységre szólítunk fel, akkor az egység nem azt jelenti, hogy lebontjuk a határkerítéseket, hanem azt jelenti, hogy szolidárisak vagyunk, és hogy mindenki megkapja lehetőséget, hogy lehetőségé szerint éljen. Köszönöm szépen. Most Kinnicsi asszony kap szót, más egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberkereskedelem elsősorban a nőket és a gyermekeket érinti. És sajnos növekedő tendenciát mutat 2011 óta. Elsősorban a jelenlegi migrációs válságnak köszönhetően nő a kizsákmányolt emberek száma. Mindenek előtt a kizsákmányolt kiskorúak száma nő, akiket még mindig nem védünk megfelelően. Kihullanak a szociális hálóból, és így az emberkereskedők karmai közé kerülnek, akik továbbadnak rajtuk, és kizsákmányolják őket a tagállamoknak teljes mértékben együtt kell működniük az emberkereskedelem elleni harcban. Igenis jobb rendőri együttműködésre van szükségünk, jobb áldozatvédelemre. Köszönöm. Köszönöm. Marias képviselő kap szót egy percre. Notis. Grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. A nők és a gyermekek szexuális kizsikmányolása az Európai Unióban valóban aktuális kérdés, az a számok azt mutatják, hogy egészen konkrét intézkedésekre van szükség. Az áldozatok 75%-a nő, és 15% a gyermek, Bulgária, Románia, Hollandia, Magyarország és Lengyelország a származási országok. Tudjuk, hogy a kizsákmányolás a mezőgazdasági munkaerő kizsákmányolását is jelenti. Mindenképpen végre kell hajtani a 2011 per 36-os irányelvet, elvet is meg kell büntetni a, az elkövetőket. Az államoknak együtt kell működni annak érdekében, hogy a határon átnyúló embercsempészete szemmel fellépjenek. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Baudika kollégának egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A probléma, biztos úr, valóban rendkívüli a nemzetközi bűnszervezetekkel függ össze, és éppen ezért koordinált reakcióra van szükség az európai, nemzeti és helyi szinten az egészségügyi hatóságoknak is közbe kell lépni rendőrségnek. Határozott végrehajtásra van szükség az európai politika határozott végrehajtására a bűnszervezetekkel szemben. Több szintű koordinációra van szükség konkrét szolgálatokkal mindazok számára, akik érintettek, például a, a Baszk földön a négy éves munkaügyi terv sokat segített. A hálózatok tevékenységének növekedése miatt 30 ezer kíséret nélküli kiskorú eltűnt az elmúlt években. A szexuális kizsákmányolás a szervkereskedelemmel és egyéb formákkal is összefügg. Köszönöm szépen. Epititidios kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. az emberek kizsákmányolása, és különösen a nők és a lányok kizsákmányolása szexuális és munkavégzési célból egy olyan valóság, ami az ókortól létezik. És meglehetősen gyümölcsöző üzletágán nőtte ki magát. Ez az emberi kultúra szégyene. Az európai együttműködés a többi érintett országgal oda kell, hogy hason, hogy minél kevesebben essenek áldozatul, és végül szűnjön meg ez a jelenség. Az Európai Uniónak nem csak az 5-ös, illetve a 31-es cikkre kellene hivatkoznia az alapjogi kartából, amely a kényszermunkát, illetve a gyermekmunkát tilalmazza, hanem Emellett biztosítani kell a gyermekek és felnőttek jogait, illetve a szexuális és munkaügyi kizsákmányolásban érintett országokkal szemben is fel kell lépni, és meg kell akadályozni az embercsempészeknek a munkáját, különösen súlyos büntetéseket foganatosítva. Köszönöm szépen. Most pedig Avramopoulos biztos úrnak adom meg a bizottság részéről ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Azzal szeretném kezdeni, hogy ismét köszönetet mondok önöknek a rendkívül érdekes vita lehetőségéért, és igen tartalmas, hasznos felszólalásaikért. Nagy örömmel hallottam, hogy az ülésteremben valamennyien egyetértünk a megközelítésben, és én is erről beszéltem a vita indítomban. Egyértelműen állást foglaltunk, elhatározottan kiállunk az alapelvenk mellett. Az évek során az Európai Uniós tagállamok határozott elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot, és a gátlástalan bűnözői körök ellen felléptek a, azzal a célral, hogy megakadályozzák ezeket a bűncselekményeket, és ami még fontosabb, megvédjék az áldozatokat. Hatékony európai szakpolitikai és jogalkotási megközelítésre van szükség, hogy egyrészt az uniós jogszabályokat teljes mértékben alkalmazzák, és operatív szinten tükröződjenek az eredmények. Csak ha mind együtt működünk ennek érdekében, a tanácsoros elnöksége, a tagállamok, az Európai Parlament, a civil társadalom, illetve az ügynökségeink is mind együtt dolgoznak, akkor tudunk hatást elérni a terepen. És elhatározott szándékunk, hogy ezt fogjuk tenni. Biztosíthatom önöket, hogy az Európai Bizottság elkötelezett az erőfeszítések fokozása mellett, illetve az új prioritást jelentő intézkedések végrehajtása már folyik is. És személy szerint, ahogy a, az indító megjegyzéseimben is szóltam erről, személyesen is elkötelezett vagyok. Nagy örömmel számolok be az Európai Parlamentnek az év második felében az elért eredményekről, az előrelépésről. Köszönöm szépen a támogatásukat! Köszönöm szépen. Biztos